Madame la Présidente! Az elnök asszony. La séance est reprise. Az ülésünket folytatjuk. Lett ország illetékes hatósága kommunikációt tette közzé Lipjeni asszony helyett illetve az, hogy lép Dobroszki úr helyébe március 2-tól kezdve kezdő 2009-ben.